Thank you, colleagues. Um, Mr. Helmer. Mr. Helmer. Helmer úrnak ügyrendi bejelentése van, kedves kollégák, öné a szó. Elnök úr, az első hozzászólás, én Paisley tiszteletes részéről volt, 1979-ben, és az első hozzászólásom 99-ben volt, 20 évvel ezelőtt, felhívtam a figyelmet arra, hogy a brit zászlót fordítva tették fel. Ma reggel hétkor szóltam, és még egyszer, vagy ismételten a brit zászló fordítva lobogott itt a ház előtt. Nem tudom, hogy azóta változtattak-e a helyzeten, de szeretném, hogyha biztosítanának engem arról, hogy ez nem fordul elő többször. 33 év óta most már meg kellett volna tanulnunk, hogy hogy kell felakasztani a brit nemzeti lobogót, hiszen az említett képviselőtársam is emiatt szólt 79-ben először. Attól tartok, hogy ez a franciák hibájából következett be. Tudor úr kért szót. Mr. Tudor. Mr. Tudor. Tudor úr, öné a szó. Elnök úr, beszélhetek? On to Mr. Helmer's point. Mr. Tudor, először Tudor úré a szó. Tudor úr, ügyrendi kérdés. Elnök úr, most beszélek. Mint tudja, Európában nagyon kemény a tél, nagyon sok ember hal meg napról napra emiatt. Az én országomban eddig 75-en haltak meg a hideg miatt. Ez igazi tragédia. Kérem önt, elnök úr, hogy egy perces néma fel, felállással adózzunk azon testvéreink emlékének, akik Romániában és más országokban, Európában meghaltak a hideg miatt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még egy ügyrendi kérdés, Bárton úr, amit Helmes úr tudja, hogy az unió zászlóját, hogyha fordítva teszik fel, akkor az a problémákra utal. Thank you. Um, on the point raised by Mr. Trudeau, uh... Jó lenne, hogyha ez uh, nem mindig így lenne. Tudor úr, ez a hétfői napirenden volt, de köszönöm a javaslatát. Most pedig a szavazásokra térünk át. A tájékoztatásom szerint írásos nyilatkozat Geringer, Odenburg, Meyer, Tremopulos, Vérstöröm, Zaszada részéről mégpedig a famagusztai térség visszaadása legitim lakóinak. Szaszada